és reméljük, hogy ez a nyilatkozat, ha a bizottsághoz, az Európai Bizottsághoz eljut, akkor ebből jogalkotás lesz az alapítványok és egészségügyi pénztárak új státusza végül is új alapokra helyeződik. Köszönjük. Most elkezdjük a szavazást. Két állásfoglás indítvány született a magyar médiatörvényről. Dól úrnak adom meg a szót. Elnök úr, a szavazás előtt szeretnék a legfrissebb fejleményekre utalni, és egy konkrét javaslatot tenni. A magyar országgyűlés négy nappal ezelőtt valamennyi kívánt módosítást, amelyet az Európai Bizottság követelt, elfogadott, annak ellenére, hogy a szocialisták és a zöldek ezt nem szavazták meg, és a bizottság jelenlétében történt ez, és kimondta biztos is, hogy megfelel az alapjogi kortának most már a médiatörvény. A baloldali frakciók állásfoglalás indítványa nem veszi figyelembe ezt a tényt, és ugyan az a szövegük, mint három héttel ezelőtt volt, nem említi meg az ő állásfoglalás indítványuk, hogy az Magyarországgyűlés azóta már jóvá hagyta ezt a törvényt tehát szeretném tudni a frakcióktól, hogy ők a valóságban élnek-e, vagy pedig egyszerűen egy politikai játszmát folytatnak a magyar kormányjal és a magyar, az Európai Bizottsággal szemben. Mi a kifogásuk ezek után? Kérem főleg a liberális frakció elnökét, hogy válaszoljon arra a kérdésemre, hogy bízik-e Cruz asszony ítélétében vagy sem. Mert nekünk az a véleményünk, hogy a saját parlamentünk hitelességét vonjuk kétségbe, ha olyan szöveget fogadunk el, amely nem felel meg a valóságnak. Tehát itt egy politikai játszma zajlik, és a nemzeti döntéshozás lábbal tiprása. Dans ces conditions, le groupe PPE retire son... A néppárti frakció a saját állásfoglalás indítványát visszavonja, és ugyanezt kéri a közös állásfoglalás indítvány beterjesztő többi frakciótól is. Köszönöm a figyelmet. Uh, proszę Państwa, propozycja jest e, A javaslatot e, azt hiszem világosan értjük és akkor, ha jól értem, akkor a néppárt visszavonta a saját állásfoglalás indítványát, tehát csak egy állásfoglalás indítványról kell esetleg szavaznunk. Most a közös állásfoglalás indítvány benyújtó frakciók vezetőit kérdezem arról, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a javaslathoz. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Dól úr a realitásra hivatkozik, valóban realitás, hogy a Magyarország gyűlés megváltoztatta a médiatörvényt, és ez jól is van így Ugye ön is, Dol úr is elmondta, hogy nem kell változtatni ezen a törvényen, minden jó benne, most meg üdvözli azt, hogy megváltoztatta az országgyűlés a törvényt, tehát akkor mégiscsak kellett valamit változtatni ezek szerint. A valóság pedig az, és ezt elolvashatják a kollégák, hogy a médiahatóság vezetője is azt mondja, hogy ezek a változtatások még nem kielégítőek, ez a valóság, kollégák, sok szervezet továbbra is azt mondja, hogy ez még csak kozmetikai változtatás. Ez itt a helyzet, Dolur, a realitás. Az frakciómban, az én vezetésemmel részletesen foglalkoztunk a törvényel és a módosításokkal, és arra a következtetésre jutottunk az EBESZ-szel és az Európa Tanácssal közösen, hogy ezek a változtatások nem kielégítőek. Akármi is legyen a mai szavazás eredménye, Dolur, úr, lehet, hogy ezt önök megnyerik meg, vagy mi nyerjük meg, Lange úr figyeljen, ezt a harcot nem fogjuk abba hagyni a média szabadságáért, hogy önök mit csinálnak, az a maguk dolga. A média szabadsága, a demokrácia szent elve, és itt egy legalapvetőbb érték védelméről van szó, és kérem azt, Eh, és tudom is persze az, hogy nem csak az önök eh, frakciója eh, gondolja ezt, viszont velünk is sok frakció van, a médiumok szabadságáért továbbra is küzdeni kell Magyarországon vagy bárhol. Ezt nem adjuk föl. Elnök. Kedves kollégák, ha jól értem, hogy négy, négy frakció közös állásfoglaló indítványát, tehát nem vonja vissza, és akkor szavazhatunk, de az ALDE vezetője is szót kért, liberális frakció nevében. Elnök úr, konkrétan minket megszólítottak, jogom van reagálni. Nyilvánvaló, hogy Krúzasszony munkáját nagyra becsüljük, és jó az, amit ő elért, csak azt szerettük volna, hogy ha az alapjogi biztos, hogy bevonják ebbe a munkába, és ő is eljárt volna ebben az ügyben. Itt a fő probléma. Második probléma. Kus, mondja valaki a közönségből. És a realitáshoz hozzátartozik, ahogy Svoboda is úr is elmondta, hogy az Európa Tanács és az EBS szerint sem megfelelőek a módosítások, és a Navracsics úr, a magyar miniszterelnök helyettes is egyszer kimondta azt, hogy ez nem lényeges módosítása a médiatörvénynek, na hát pont ez a baj mert a média hatóság összetételével például senki nem foglalkozott. Erről továbbra is beszélni kell. A liberális frakció az elnök próbálja félbeszakítani. Mi nem vonjuk vissza az állásfoglalás indítványunkat, elnök. Köszönjük szépen. Kedves kollégák, értettük az álláspontokat, tehát szavazásra kerül most sor. A négy frakció közös álláspontjáról szavazunk, ki támogatja azt? Ki van ellene? Ellenőrizzük szavazógéppel, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És megállapítom, közbeszólások. Hölgyeim és uraim! Az állásfoglalást elfogadtuk 316-264 arányban 33 tartózkodás mellett. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad sześcioma projektami. Napirendünk szerint most a líbiai helyzetről szóló állásfoglalási indítványokról kell szó. szavaznunk. Gomes úr kíván először, Gomes asszony e Azt gondoljuk, hogy nem megfelelően veszi figyelembe az állásfoglalás a jelenlegi helyzetet. Éppen ezért azt szeretném kérni, hogy támogassák, amikor kifejezzük az aggodalmunkat és a felháborodásunkat. Az fontos, most, ami most a BBC-nek az egyik eh, újságírójával történt. Őt illegálisan letartóztatták, megkínozták. Sőt, a kivégzését is eljátszották. És voltak más libiai eh, fogvatartottak is, akik embertelen körülmények között voltak fogvatartva. Ez is megmutatja, hogy az újságírók nem végezhetik szabadságban a munkájukat Líbiában ez egy fontos szempont. Szeretném, hogyha a parlament támogatna minket annál az üzenetnél, eh, amit az Európai Tanácsal együtt szeretnénk kifejezni Líbia irányába. Köszönöm. Rácám do pani Gomez. Köszönöm szépen. Gomes asszonyhoz szólok. Asszonyom, van módosítója tehát, amit be akar nyújtani, mert konkrét szövegről kell döntenünk, nem csak egy általános szóbeli nyilatkozatról. Elnök úr, az az információm, hogy a liberális frakció nyújt be szóbeli módosítót, de ha ők mégsem nyújtanák ezt be, akkor örömmel teszek erre javaslatot magam is. Rozumiem, dziękuję pani. Pan Kamiński. Rendben értettük a helyzetet. Kaminski úr ügyrendi felszólalást kívánt tenni. Elnök úr, minden tisztelet mellett ön már kijelentette, hogy a, a, a nyilatkozatot elfogadtuk, de a nagy képernyőn nem jelentek meg az eredmények. Szeretnénk tudni a pontos számokat, hogy az előző szavazáskor hányan szavaztak igennel és nemmel a magyar média törvény kapcsán. Podaje Państwu wynik. Rendben. Az eredmény a következő. 316-an szavaztak igennel, 264-en nemmel, és 33-an tartózkodtak. Köszönöm szépen. Elnök úr, emlékeztetném a tisztelt házat a kettős mércére, amelyet alkalmazunk a média törvényel kapcsolatban. A hétfői fejlemények nincsenek benne abban az elfogadott állásfoglalás nyilatkozatban. Ez világosan kettős mércét alkalmaz az egész tisztelt ház, amely a magyar média törvény kapcsán. E, chciałem Państwa prosić. Hölgyeim és Uraim, kérem Önöket, hogy engedjék meg, hogy folytassuk a szavazást. Öt politikai frakció nyújtott be a libiai helyzettel kapcsolatban állásfoglalást tervezetet. Tájékoztatom önöket, hogy egy bizonyos sorrendet kell követnünk a szavazás során. Először a tízes bekezdésről fogunk név szerint szavazni. Megnyitom a szavazást. Czy wszyscy głosowali? Ha mindenki szavazott, akkor Lezárom a szavazást. 573 igen, 24 nem, 25 tartózkodás mellett elfogadtuk. Az ALDE frakció szóbeli módosítót kíván előadni a 11-es bekezdéssel kapcsolatban. Ferhofstadt úr. Igen, az ALDE frakció nevében teszem ezt meg, a koordinátorok nevében is, mert a tanapi vita után az volt az általános érzésünk, hogy szükség van arra, hogy a 11-es bekezdést erősítsük, a 11-es bekezdést kell erősíteni. A szóbeli módosítása következő felszólítja, felszólít arra, hogy gyorsítsák meg az együttműködést az átmeneti kormányjal, és kezdjék meg a folyamatot arra, hogy hivatalosan tegyék őket. Tehát ez lenne a szóbeli módosítás, a hét frakcióvezető, illetve a koordinátorok nevében is. Köszönöm szépen. To reach the whole amendment is necessary. Tehát akkor az egész módosítóra szükség van, ugye? Olvassa föl, kérem. Öröm. Arra szólít fel, hogy állítsák erre kapcsolatokat az átmeneti kormányon, és kezdjék meg azt a folyamatot, hogy hivatalossá váljanak. Ezen kívül erősítsék a demokráciába való átmenetet, és biztosítsák azt, hogy a libai társadalom minden tagja képviselve legyen ebben, és támogatják ezt megfelelő módon, és feleljenek meg a népesség alapvető humanitárius igényeinek, például az olvasás segítségnyújtásnak. Mielőtt szavazunk, meg kell kérdeznem, hogy kik ellenzik ezt a szóbeli módosítót, és hányan vannak ők. Most szavazunk. Ki támogatja a szóbeli módosítót? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elfogadtuk tehát. A 23-as bekezdésről külön szavazunk. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Most a záró szavazás következik az egész állásfoglalás tervezetről Név szerint megnyitom a szavazást. Czy wszyscy głosowali? Zamyk... Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És megalapítom, hogy elfogadtuk az állásfoglalás tervezetet. Kívánják, hogy felolvassam az eredményét a szavazásnak, de ott van a táblán, olvasható. Nem hiszem, hogy ez szükséges óriási többséggel, amely egyébként látható a táblán 584-18 arányban. Tehát, ha úgy tetszik, földcsúszomlásszerű többséggel fogadtuk el. Belder úr jelentése következik. Projektú rezolúció. Az állásfoglalási indítvány, négyes módosítás. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. Most pedig a szakbizottság állásrólása következik. Kettes bekezdés két részben mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene ki tartózkodik. Elfogadtuk. Belder úr szeretne egy szobali módosítást benyújtani a hatos bekezdés értelmében. Belder úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A, politik, a szocialisták nevében, illetve a többi politikai frakció jóváhagyásával a következő szóbeli módosítást szeretném benyújtani hatos bekezdés értelmében. Erősen elítéli az iráni ellenzéki vezetők Mir Hossein Musavi és Mehdi Garubi illegális fogvatartását az iráni biztonsági erők által, és arra szólít fel, hogy azonnal és feltétlenül nélkül engedjék el, rámutat arra, hogy a iráni törvényekkel ellentétben tartják fogva ezeket a személyeket, elítéli az iráni hatóságok fellépését, és szolidatást mutat az iráni emberekkel, demokratikus követelményeikkel szemben elítéri az iráni kormány képmutatását, amelynek során túlzott erőszakot alkalmaznak, megfélemlítést, illetve önkényes letartóztatást. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök, köszönöm szépen. Mielőtt még szavaznánk, Ellenzi ellenzi-e valaki ezt a szóbeli módosítást. Úgy vélem, hogy szavazhatunk, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a kettes módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítva. 37-es bekezdés, két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es bekezdés támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 40-es két részben mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Szavazotta mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítva. H281-en mellette, 315-en ellene. 33-as eh, két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene Elfogadtuk. Rendben, rendben, akkor ellenőrizzük elektronikusan, ha úgy kívánják. Az egyes módosításról szavazunk, a szavazást megtudtam, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. K pont három részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. L pont. Ki támogatja? Ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. N pont Ibriszágig asszony a szóbeli módosítót fog benyújtani. Eh, eh, Elnök úr, a szóbeli javaslatom egy szóra vonatkozik, nevezetesen az és and szóra, angolul felolvasom, és utána megmondom, hogy miért. Szeretnénk elméteni a kapcsolatainkat Iránnal és Törökországgal, és itt lenne az és szó, még Irán kihasználja a támogatóit, illetve a muszlim testvéket arra, hogy destabilizálja a területet. Relationen som Irán har med Hezbollah och Hamas. Tack. Tekintettel arra, hogy az Irán és Törökország közötti kapcsolatot nem szabad összekapcsolni a Hezbollah és az Irán közötti kapcsolattal. Zsenya. Ki nem ellenzi ezt, senki nem ellenzi, akkor rátérhetünk magára a szavazásra. Az N-ről szavazunk, ki támogatja. Ellenzi, tartozkodik, elfogadtuk. Ó, külön szavazás mellette ellenet tartozkodik, elfogadtuk. Most eh, rátérünk a teljes állásfoglalásra, aki támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. A következő napi rendi pontunk hat állásfoglalási indítvány az Emberi Tanács 16. ülése. Hautala asszony szeretne hozzászólni. Elnök úr, igazából egy közleményt szerettem volna tenni az emberi jogokkal kapcsolatban. Jó hírrel tudok szolgálni. Egy Szaharov díjaz, illetve Szaharov jelölt, egy iráni emberi jogi ügyvédet szabadon engedtek, és ez az Európai Parlamentnek is köszönhető. Hatalem Alá úr mindenképpen azon van, hogy a több ezer ö, politikai foglyot szabadon engedjék Szíriába. Dziękuję pani za tę wypowiedź. Na pewno wszystkich. Köszönöm szépen. Mindannyian örömmel halljuk ezt a hírt. Most uh, folytatjuk a szavazást az ellásorolásról. Hatos bekezdés, külön szavazással mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő a kettes módosító mellette. Ellene elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. A következő a nyolcas eh, bekezdés név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 19-es bekezdés külön szavazása mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 39-es mellette ellene Elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Most a teljes állásolásról fogunk szavazni. Ügyrendi kérdés? Non, je voudrais simplement vous signaler que csak azt szerettem volna mondani, hogy a nyolcadik eh, szavazás, a nyolcadik bekezdésre kellett volna az eredeti szövegben szavazni, a francia fordításban azonban ennek a kilencedik bekezdés felel meg, tehát itt úgy tűnik, hogy a szavazásnál helytelen utasítás érkezett. Tucci. Most akkor a teljes állásrólásról szavazunk, ki támogatja. Ki ellenzi? tartózkodik. A teljes állásolás, tehát így elfogadtuk egy nagy többséggel. Landsbergis úr. To jest koniec głosowania. Dziękuję Państwu. Sorry. És véget ért a szavazás. Yeah. A szavazat magyarázat fog következni. Thank you, Diana. No, thank you. Thank you Have a good weekend. Thank you. Before we move to the... Mielőtt a szavazat magyarázatok körét megnyitnám, Hol asszony kért szót az írásos nyilatkozatokkal kapcsolatban. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Csupán azt szeretném elmondani, hogy köszönettel tört, tartozom annak a 400 kollégának, akik frakciótól függetlenül aláírták a 81-es számú írásos nyilatkozatot. Köszönöm saját munkatársaimnak azt a sok-sok munkát, amelyet ennek érdekében elvégeztek, és valamennyi szolgálatnak a támogatást. De mindenek előtt a kampányszervezőknek köszönöm a munkát, akik lehetővé tették ezt. Büszke vagyok arra, hogy olyan parlament tagja lehetek, ahol lehetséges egy egyszerű állampolgárnak javaslatokat tenni, és ezt a képviselők meghallgatják, és megfontolva az érveket támogatják azt. A demokráciának ez a legszebb példája, és az Európai Parlament ről is bebizonyítja azt, hogy az Európai Parlament nem került távol a szavazóktól. Köszönjük szépen. Most kezdődnek a szavazat magyarázatok. Először a magyar médiatörvényel kapcsolatban Benova asszony kért szót. Thank you very much, madam.